Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Sajnálatosnak tartom, hogy szükséges ez a szakszervezeti harc a tolmácsok részéről, nagyon nagyra értékeljük mi a magunk részéről az önök munkáját, önök nélkül itt nem tudnánk meglenni. Remélem, hogy rendeződik ez a munkajogi vita minél előbb, és mindenki számára megnyugtató megoldás születik majd a tolmácsok munka idejére vonatkozóan, és a jövőben is számíthatunk kiváló munkájukra. Egyébként a bizottsági, bizottság elnökeként én mindig arra törekszem, hogy az üléseket ne húzzuk túl, ezt ma is így fogom levezényelni, és éppen ezért akkor térjünk is rá gyorsan a második napirendi pontra. Önök is megkapták a napirend tervezetet, van-e bárkinek kérése, igénye, módosítási javaslata? Nem látok jelentkezést, akkor a napirendet elfogadottnak tekintetem. tekintem. Hármas napirendi pont. Az előző üléseink jegyzőkönyveinek elfogadása júni, május 16-i ülésünk jegyzőkönyvét megkapták, ha most itt nincsenkinek felszólamlása azzal kapcsolatban, akkor azt is elfogadottnak tekintem. Még az ülés végéig persze lehet felszólamolni. Negyedik napirendi pont elnök közleményei. Ma francia, német, olasz, angol, görög, portugál, cseh, észt, magyar, lengyel, bulgár, szlovén nyelveken lesz tolmácsolás, webstreaming is van, és emlékeztetem a kollégákat, hogy június 26-án lesz a Kulturális Örökség konferencia, amelyet Tajani elnök úr a mi segítségünkkel szervez, nagyon magasragú küldöttségek jönnek majd. 14-től 19 óráig lesz itt az első fordulója ennek a, a itteni mm, nagy ülésteremben. Juncker elnök úr személyesen nyitja meg azt, és UNESCO-tól és egyéb nemzetközi szervezetektől jönnek hozzánk, mindenki megkapta a programtervezetet. és egy regisztrációs oldal is van, ahol 19-ig lehet jelentkezni a részvételre. Tájékoztatom továbbá a kollégákat, hogy az épp most lezárult koordinátori ülésünkön arról tájékoztattuk egymást a koordinátorokkal, hogy az utóbbi hetek, hónapok ö, nagyon gyér részvételi, részvételi arányai miatt a kultbizottság ülésein úgy döntöttem, hogy szigorúbb módon fogjuk össze a munkát, és csak az érdemi kérdésekről tartunk ülést, és csak akkor tart, adok engedélyt bármilyen külön tevékenységre, igénynek, akkor azok teret, hogyha a koordinátor, a szervező egyben garantálja is, hogy kellő részvétel lesz azon az ülésen. Ez már e héttől kezdve így lesz, és például a július 11-i meghallgatásra mérjük föl a résztvevők számát, és ha nincs elég résztvevő, akkor akár szívesen le is mondom, ezt a meghallgatást, mert ezt kínosnak érzem, érezném, hogy vendégeket hívunk, és maguk a tagok nincsenek jelen. 31 tag, 31 póttag esetén jó, az nyilván nem tud mindig mindenki eljönni, de hát, hogy három képviselő legyen jelen, az már nem járja. Továbbá valamennyi előadónak szövegírónak mondom, hogy a programok vonatkozásában, amelyek a mi kulturális bizottságunk kompetenciájába tartoznak, és például tőlünk véleményírást kérnek, ezekben az ügyekben mindenki kezdje el a munkát, még akkor is, hogyha nincs minden kompetencia vita tisztázva, el lehet, el kell kezdeni a munkát, a jelentések megírását, mert egyébként kifutunk az időből, és már azáltal is, hogyha elkezdjük a munkát is, jelezzük, hogy mi kompetensek vagyunk, nem hagyjuk kivenni a kezünkből a témákat, úgyhogy kérem a kollégákat, akiknek ilyen feladata van, kezdje el a munkát, hogy időtervünk ne sérüljön. Ennyit kellett bejelentenem, elmondanom, és akkor most nagy örömmel üdvözlöm körünkben Navracis biztos urat, aki elmondja majd nekünk, hogy a képzés, fiatalság, oktatás kérdésekben a bizottság milyen erőfeszítéseket tesz, és milyen nehéz tárgyalások várják az ágazatot, a, a hosszú távú költségvetési tervezés, illetve a parlamenti választások kapcsán. Örülök, hogy a bizottság sok intézkedéssel készül az egységes képzési térség megteremtésé érdekében, és az Európai Unió kulturális dimenzióját szeretné erősíteni, a fiatalok helyzetét, és ezt bátran, motiváltan teszi, új kulturális agendánk van. Az új program javaslatok az MFF kapcsán azonban még meg kell, hogy kapják a pénzüket. Az Erasmus nagy örömünkre ugye dupla költségvetéssel indul, és a német képviselő is kifejtette elégedettségét és állítólag a bizottság elnöke emellett még egyszerűsítést is ígér, és a saját ügyének tekinti az ügyét, az Erasmus költségvetésének megduplázását. Jó, igaz, hogy az inflációs értékek levonása után azért ez mégsem kétszeres összeg, de komoly összeg. Nem ennyit szerettünk volna, de azért komoly dolog, hogy itt a parlament elérte, hogy az Erasmus komoly támogatást kap, és biztos úr, önnel persze nem csak erről akarunk beszélni, hanem minden átfogó témáról, amely és a kultúra szinte mindennel kapcsolatos, a, mi kompetenciánkba tartozik a holnapi nap kapcsán ugye különösen, most aktuális átfogó témáink vannak. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság szép felütéssel kezdte a képzési térség megteremtésének az ügyét, és most már azt kérdezték tőlem ma, hogy a tagállamok kulturális oktatási kompetenciáit akarja korlátozni a bizottság? Nem válaszoltam erre. Nyilván nincs erről szó, de ha már ez a benyomást közvetíti a bizottság aktivitásával, az nem baj. Jó, hogyha európai szinten is mozgolódunk, a egységes képzési térség pedig hát tényleg európai feladat, amelyből hát tagállami feladatok is levezet, követhetők majd, nyilván a szubszidiaritás figyelembevételi mellett. És az egyes tagállamok, tag tartományok, most a német tartományokról beszélek, nyilván nem korlátoztatnak, sőt, majd kiteljeshetetnek egyre jobban, hogyha meg lesz a közös keret. Tehát ez is egy vívmány. Nos, Köszöntöm, biztos urat, köszönöm ezt a lendületes kezdést, és akkor most megadom a szót, és kérem, hogy vezesse be ezt a témát, hogy a képzés, kultúra, ifjúság területén milyen intézkedéseket tervez a bizottság, milyen stratégiai céljai vannak. Navracsics úr, tessék. Thank you very much. Thank you, Chair. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, elnök asszony. Tisztelt szakbizottsági tagok! Tavaly novemberben, amikor találkoztunk az utolsó struktúrá, legutóbbi struktúrált párbeszéd során, azt mondtam, hogy Európa kép, készen áll arra, hogy a kultúra és az oktatás terén új kihívásokat oldjon meg, és az együttműködést egy új szintre emelje. Ma pedig örülök, hogy megerősíthetem azt, hogy az, az oktatás, illetve a kultúra a, politika, a szakpolitikai agendának prioritását képvisel, jelenti ugyanis így egy méltányos, tisztességes társadalmat lehet kiépíteni. Lendületben vagyunk, most pedig ki kell használnunk ezt a nagy lendületet. A tavalyi év végén az Európai Unió vezetői igen erős jelet küldtek felénk, és erős mandátumot adtak. Azt mondták, hogy a kultúra és az oktatás területén nagyobb ambíciókat szeretnének látni. Ezek a szakpolitikák tehát az Európai Unió prioritásai között szerepelhetnek. Nagyon köszönöm az önök támogatását is a bizottság tovább vitte ezt a mandátumot, olyannyira, hogy tavaly novemberben egy közleményt adtunk ki az Európai Unió kultúra, Európai Uniós identitás kultúra és oktatás kereszt, keretén belüli erősítéséről. Hat hónap alatt már több oktatási, az oktatási térségnek több célkitűzéset is meghatározhattam, 2025-ös célkitűzésekről van szó. Az európai oktatási térséget három fő pillére kell építeni. Először is élethosszan, életen áttartó tanulás, valamint inkluzivitás. Ahogyan önök is mondták nem régiben, a modern, az oktatás modernizásáról szóló állásfoglalásban az oktatás korán kezdődik, és egész életen át tart. Második dolog, erős alapok. A PISA mm, felmérések azt mondják, hogy a 15 évesek közül minden ötödik gyermek nem tud jól olvasni, vagy nem tud jól matematikai feladatokat megoldani. Ez kockázatát jelenti a szociális kirekesztettségnek, illetve azok a fiatalok, akik az alapvető készségeket nem tudják használni, nem fognak vállalkozásokat vezetni, és európai nem lesz versenyképes és ellenálló. A felelősségünk abban áll, hogy Európa képes legyen a saját jövőjét felépíteni, és ne csak kullogjon a saját jövője után. Az erős alapok az értékekhez, a jogokhoz, a kötelezettségekhez is kötődnek. Harmadik és egyben utolsó pillér nyitottság. Szeretném, hogyha olyan Európát építenénk, ahol a külföldön való tanulás, munka vagy önkénteskedés alapvető, és nem pedig valamilyen, valamilyen kivételes dolog. Így lehet ugyanis erős európai identitást kialakítani. Ezeket az ambíciókat szeretnénk valósággá alakítani, éppen ezért konkrét javaslatokat is bemutattam. Az egyik, amire rendkívül fontos vagyok, az, amire nagyon büszke vagyok, az az, hogy az inkluzív oktatás a közös érték értékek, az európai dimenzió, ezeket kiemeltük az európai oktatásban. Mindenképpen el kell érnünk azt, hogy a fiatal európaiak tanuljanak magukról és egymásról, így tudunk ugyanis egymáshoz közelebbek lenni, közelebbek, közelebb jutni. Így tudjuk a populizmust, a megosztó nacionalizmust elkerülni. Nagyon örülök annak, hogy az oktatási miniszterek támogatták ezeket az ajánlásokat. Ez valódi mérföldkövet jelent. Soha nem mondta még az Európai Unió ennyire egyértelműen ki azt, hogy mennyire fontos a közös értékeinket népszerűsíteni, és egy egymáshoz való tartozás érzését kialakítva megadni a lehetőséget arra a fiataloknak, hogy a szociális hátterük ellenére tanulhassanak. Az európai oktatási térség szerintem egy olyan térség, ahol mindenkinek megvan a lehetősége, készsége arra, hogy a saját tehetségéből a lehető legtöbbet kihozza. Ezért javasoltam, hogy az alapvető kompetenciákról történjen egy felülvizsgálat. Mindez pedig a, a vállalkozó kedvűség, a mérnöki tudományok, a matematika köré szerveződjön. Örülök annak, hogy ez az ajánlás, ez az ajánlást már el is fogadták a tagállamok beadtam egy digitális cselekvési tervet is, amelynek három egyértelmű célja van. Először is a digitális eszközök használata a jobb oktatás és jobb tanulás érdekében, aztán a kompetenciák fejlesztése, valamint az oktatás modernizálása a jobb adatelemzésnek köszönhetően. Fogjuk ezt támogatni az új selfie online eszközzel is, amely lehetőséget ad a gyerekeknek, a tanároknak arra, hogy az új technológiákat a lehető legjobban kihasználják. Ezeket, ezen új ajánlásokat szeretnénk nyomon követni, és így mi is adtam múlt hónapban egy új cselekvési tervet, egy új stratégiát, egy új agendát, menetrendet az európai kultúra területén, Mindennek a célja, hogy Európa erősebb legyen. A korai gyermek tanulás, gyermekoktatásról szóló stratégiának az az alapja, hogy a kisgyermekkori fejlesztés rendkívül fontos. Minden gyermeknek lehetőséget kell adni arra, hogy hozzáférjen a gondozáshoz, az oktatáshoz, és itt szociális egyenlőség alakulhasson ki. Egy olyan ajánlást is benyújtottam, amely a nyelvek tanulását és oktatását támogatja. Az a célunk, hogy mindenki legalább kettő idegen nyelvet tudjon beszélni a középiskola végére. A nyelvek ugyanis ajtókat nyitnak meg, új munkákat tudunk velük találni, és egymást is meg tudjuk érteni. A nyelvek alapvető fontosságúak Európa sokszínűségének felfedezésében, valamint nagyon fontosak abban is, hogy a fiatalok kulturálisan sokszínűek és tudatos, tudatosak legyenek. Ugyanebben a szellemben az automatikus kölcsönös elismerés azt támogatja, hogy a fiatalok az oktatási térségen belül merjenek országot váltani. És ez a különböző oktatási intézmények közötti együttműködést is erősíti. Ugyanennek a csomagnak a részeként az európai egyetemeket is támogatjuk, valamint az európai um, diákigazolványt is. Az európai oktatási térség az európai egyetemeken keresztül kell, hogy megvalósuljon. Földrajzilag kiegyensúlyozott, erős hálózatra van szükségünk, amely közös európai um, európai oktatást valósít meg, amely a társadalom szolgálatában áll. Így tudjuk az egyetemeken belül a kitűnőséget támogatni, versenyképessé tenni őket, és a szociális, gazdasági fejlődést is támogatni azokban a régiókban, amelyekben találhatóak a az egyetemek. Az európai diákigazolványnak pedig az a célja, hogy a tanulók számára az administratív költségek, illetve terhek csökkenjenek, amikor külföldön tanulnak. Mindezek a javaslatok megfelelnek annak, hogy a kultúra oktatás területén a fiatalokat jobban bevonjuk, és hogy együttműködjünk. Új kulturális menetrendet is javasolunk, amelyben a kultúrának az eredményeire hivatkozva bemutatjuk, hogy a szociális fejlődés, a versenyképesség és a gazdasági fejleszt, fejlődés mennyire összekapcsolódnak. Szeretnénk szorosabb kapcsolatokat kialakítani az egy, a mm, partnereinkkel. A kulturális örökség európai éve katalizátora ennek a folyamatnak. Mindeddig 2500, több mint 2500 eseményt szerveztünk, egy millió emberhez jutott el a kulturális örökség európai éveinek a rendezvényei. De ez nem csak a rendezvényekről szól, hanem azok arról is, hogy lendületet kapjunk, és megmutassuk, hogy a kultúra megkapja a neki járó elismerést, és európai jövőjében kihasználjuk az európai kultúrát. Az a cselekvési terv, amelyet én szeretnék bemutatni az év végén, alapvető fontosságú részét képezi ennek a stratégiának. Szeretnék köszönetet mondani önöknek, illetve az Európai Parlament egészének, amiért itt Brüsszelben, a parlament épületében a kulturális örökségről egy magas szintű konferenciát szerveznek. Ez nagyon jó, ugyanis így meg tudjuk nézni, hogy a kulturális örökségünket egész évben hogy tudjuk védeni és népszerűsíteni. A Európai Unión belül mindenki felé ki kell szólni, minden fiatal meg kell szólítani, ez rendkívül fontos számomra. A fiataloknak meg kell adni a lehetőséget, az eszközt arra, hogy a saját életüket alakítsák, és nem csak a saját életüket, hanem a közösségek életét is, amelyekben élnek. Az EU-s ifjúsági stratégián, fiatalsági stratégiának a célja pont ez. Ez egy nagyon sürgető kérdés, ugyanis nem sokára itt van már az európai parlamenti választás a mm, szolidaritási tevékenységeken keresztül össze lehet kötni a fiatalokat egymással, és ugye a hozzátartozás érzését is meg tudjuk teremteni bennük. Ezért örülök annak, hogy a parlament és a tanács egyességre jutottak az Európai Szolidaritási Alap jogalapja, Szolidaritási Testület jogalapját illetően. Szeretnék Helga Szüppelnek, a jelentéstevőnek, illetve az egész szakbizottságnak köszönetet mondani, amiért ez az egyességet sikerült elérni. A rugalmasságuknak köszönhetően le tudtuk zárni sikerrel az egyezményt, és végre a tanács meg tudja erősíteni ezt a szöveget itt szerdán. A jogi alap mm, nagyobb lehetőséget, illetve több finanszírozást ad 2018-2020 között. Tisztelt tagok, együtt ezeket az ambiciózus terveket meg tudjuk valósítani. Ehhez azonban megfelelő pénzügyi támogatásra van szükség. Az Európai Bizottság megtette a saját munkáját. A 2020 utáni finanszírozási periódusra a kult, az Erasmusnak a költségvetését megkétszerezzük, és így háromszor annyi Erasmusos diák vehet részt az Erasmusban, mint most. Az Európai Szolidaritási Alapot is támogatjuk, illetve Mm, több mint 25%-kal növeljük az egyéb kulturális programoknak a finanszírozását is. Ezek hatalmas előrelépések, ugyanis Más programok e, esetében láthatóak a költségvetési csökkentések. Az új programokat önök már ismeri, ismerhetik. Itt a fejlődés, nem a forradalom a fő cél. Az új Erasmus programról szeretnénk, hogyha inkluzívabb lenne, szeretnénk, hogyha hatékonyabban szólna a hátrányos helyzetűekhez, és hogyha több lehetőséget adni a fiataloknak arra, hogy külföldön tanulhassanak. Az új program elérhetőbb lesz, kisebb szervezeteknek is megnyitjuk a jelentkezéseket, az administratív terhek pedig sokkal egyszerűbbek lesznek. Szeretnénk, hogyha az Erasmus program a jövőben még nemzetközibb lenne, vagyis az európai állampolgárok, akik felsőoktatásban vennek részt, elmehessenek külföldre, illetve a szakképzésben résztvevő, résztvevők is elmehessenek külföldre, még itt Európai Unión kívüli országokra gondolok. A az olyan támogatásokat is támogatjuk, amelyek az in- tágítást, a sportot helyezik előtérbe, a sportot, mint közösségszervező tényezőt. Az Erasmus és más programok között nagyobb szinergiát fogunk biztosítani, mint például az Európai Szociális Alap Plusz. hát mondjam már röviden, ugyanis tudom, hogy ez nagy aggodalomra adható a önök részéről. Az Erasmus Plus program honlapja már elérhető minden hivatalos nyelven. Ami a Kreatív Európa programot illeti, az új um, az új részei ennek a programnak az építészek, a kultúrában, zenében tevékenykedőket támogatják, és egyre több pénz fog menni az európai munkák nemzetközi népszerűsítésébe, illetve az innovatív um, filmezésbe. Az EU filmnek az a filmet úgy fogjuk átalakítani, hogy az európai filmeknek nagyobb láthatóságot adjon. Ami az Európai Szolidaritási Testületet illeti, 2020 után azok a terveink, a terveink a jelenlegi javaslatról szóló tárgyalások eredményeit figyelembe fogják venni az Európai Uniós önkéntes programot is szeretnénk ide belevenni. Az Európai Szolidaritási Testület pedig egy helyre fogja összefogni azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül a fiatalok az Európai Unió területén és azon kívül szolidaritási tevékenységben vehetnek részt. Összegzésképpen egyetértek abban, hogy bátor, egyértelmű célokra van szükség, valamint költségvetésre, amelyel ezeket a célokat meg tudjuk valósítani. Szerintem a mm, javaslataim mm, kitűnő alapját jelenthetik ennek a korszaknak. Nagyon sok munka vár még ránk. Továbbra is az ötleteinket kell fejlesztenünk, például az európai egyetemekről, és biztosítanunk kell azt is, hogy a tagállamok által vállalt kötelezettségek valódi előnyökké válnak az állampolgárok részére. Meg kell bizonyosodnunk arról is, hogy az európai oktatási térség ez nem csak egy távoli vízió marad, hanem valóságá válik. Együtt be kell állnunk a programjaink mögé a tárgyalások során támogatni kell azokat. Tudom, hogy támogathatok az Önök Szakbizottságának teljes támogatására. Nagyon várom az eszmecserét. Köszönöm. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen Navracsics biztos úrnak. Először a koordinátorok kapnak szót, legfeljebb három percre egyenként. Ezt időközben jól begyakorolt pingpong eljárással csináljuk. Tehát hozzászólás, kérdés, utána válasz, és a koordinátorokat követően pedig a többi tag kap szót a hozzászólás igény szerint. Szujevszki úr parancsoljon, maximum három perc. Köszönöm szépen. Jó hírrel kezdem, elnök asszony. Az Erasmus Plus ez számunkra a legfontosabb, messze a legfontosabb program, óriási presztízsel, jelentőséggel, és hát beszélni kell a pénzügyi oldaláról is a dolognak. Örülök, hogy megkettőzött költségvetésről beszélünk ebben, hogy operatívabb program, hogy a honlap időközben valamennyi hivatalos nyelven hozzáférhető, ez fontos számunkra és hogy a program egyre gazdagabbá válik, ez fontos számunkra. Nem csak a hagyományos témákról, hanem új dolgokról is beszélnek. Ami egyébként szintén jelentőséggel bír még, az az, hogy nincsenek olyan nyitott kötelezettségeink, amelyek nem teljesülnek kulturális területen a kifizetések, a kötelezettségvállalások rendben működnek, és hát valamikor ez nem volt stabil ennyire ez a helyzet, most sokat javult ez a kérdése. Kevés olyan kérelmező van, aki panaszkodna a megkésett kifizetésekre. Egy további fontos téma a kreatív Európa és a polgárok Európája. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy 11 és 16 százalék azoknak az aránya, akik nem kapnak semmit, és üres kézzel távoznak. Ezeket a programokat sikerült valamennyire javítani az elmúlt időszakban, de ez egyelőre kicsit lassú ez a korrektúra. Azt gondolom, hogy az ön hozzászólása koherensnek bizonyult, koherensebb, mint korábban. Ez a dokumentum kielégítő számunkra. Egy első nekifutásban ennyit szeretnék. Köszönöm szépen, biztos úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseit. Valóban a fő céljaink és a szakpolitikai céljaink tekintetében a következő pénzügyi keretben, hogy jobban hozzáférhetővé tegyük az Erasmus-t. Van itt egy szociális vonzereje ennek, a hátrányban élő emberek is jobban hozzáférjenek, de földrajzi szempontból is észszerűnek tűnik ez a jobb, kiegyenlítettebb megközelítés. Biztos országok, bizonyos országokban ez egy felső középosztálybeli lehetőségnek bizonyult, és nem mindenkinek szól. Ezt a szociális, ezt a társadalmi bázist, a hozzáférhetőséget szeretnénk javítani az Erasmus esetében ezért van aztán az, hogy úgy gondoltuk, nagyon fontos, hogy az összes információt a hivatalos nyelvek valamennyire lefordítsuk, mert a terhek gyakran nem csak anyagilag, hanem immateriális terhek is lehetnek, tehát nyelvi nehézségek és egyebek. A kreatív Európa ez ez a Horizont 2020-szal az egyik olyan program, ahova legtöbben jelentkeztek. Tehát sokkal többen jelentkeznek, mint ami a finanszírozás keretei között van. A költségvetésben némileg sikerült emelkedést elérni, de ez nem fogja a problémákat megoldani. De nagyon fontos véleményem szerint, hogy megőrizzük önálló programként a Creative Europe-ot, a Creative Európát, E, tehát, hogy egy külön kulturális program nem izolált, de hogy önmagában megálló kulturális programról van szó, hiszen a linkek megvannak a többi programhoz, említsük az emancipációs programokat, a jog e, érvényesítésére vonatkozó jogokat, de biztosítani kell egy önálló programot a kulturális területen, nem? és a kulturális tanácson megtudtam, hogy a legfontosabb elem a Kreatív Európa kapcsolatban az Artist Mobility, és az Artist Mobility-t finanszírozni fogjuk a rendszeren belül, és ez a költségvetési növelés, ez kielégítőbb lesz az önök számára is, és a tagállamok, a civil szervezetek számára is összességében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szilvia Costa, három perc. Politico generale, che mi sembra... Általános szakpolitikai megjegyzésem lenne, ami rendkívül fontos. Látok a mandátumnak a második részében, biztos úr, hogy új szakasz indult, egy olyan új szakasz, amelyben a szakpolitikák, amelyek az európai oktatási térséget kialakítják, nem ö, homologációt, hanem konvergenciát jelentenek, vagyis mobilitást, egyenlő feltételeket, illetve közös értékeket. Ennek valóban lendületet adtak, ebben egyetértünk a parlament támogatásával, illetve az ön kezdeményezésének köszönhetően másrésztről pedig az Európai Kulturális Örökség íve, a kreatív vállalkozások, ezekből szeretnénk több konkrétumot látni, és a digitális kompetenciákat is szeretnénk, hogyha továbbfejlesztenék, a Digi connect szeretnénk, hogyha jobban együttműködnének, jó lenne, hogyha a célok konkrétabbak lennének. Éppen ezért a mai programok olyan eszközök, amelyek együtt az agendával, a kulturális agendával, illetve a cselekvési tervvel együtt koherensebben fontosak lehetnek, már ami ezeket a célokat, meghatározott célokat illeti. Ez lenne az általános megjegyzésem. Aztán ott van persze a finanszírozás, a költségvetés, amely soha nem elegendő, de összességében az Európai Parlament nagyon sok iránymutatást és nagyon sok támogatást adott még egy pár dolog. Először is, ami az Erasmus Plus-t illeti, nagyon jól tudjuk, hogy papíron 27 milliárd 26 és nem 30 milliárd euróról van szó, de a költségvetés mégiscsak pozitív. Mi a parlamenttel együtt támogatjuk, hogyha, támogatnánk, hogyha háromszorosára növekedhetne ez a finanszírozás és vannak például a Discover EU, illetve egyéb programok, amelyek kötődnek az oktatáshoz, kötődnek a kultúrához, illetve ott van például a mobilitás, a felsőoktatási térségben dolgozóknak a mobilitása. Ide lenne egy kérdésem felnőtt oktatással kapcsolatban. Az Erasmus Mundus megjelenik a szövegben, viszont úgy látszik, hogy nem autonóm módon működik. Az előző mandátumban is kértük, hogy konkrétan azonosítsuk be, hogy hol van az Erasmus Mundusnak a helye. Második dolog az európai diákigazolvány, nagyon jó ötlet, de szeretnénk megérteni, hogy konkrétan mikor és milyen forrásból lesz ez megvalósítva. Kreatív Európa, nem akarok nagyon hosszúra nyúlni, de a Kreatív Európa tekintetében én azt látom, nagyon pozitívnak látom azt, hogy Számos parlamenti iránymutatást megvalósítanak a Kreatív Európán programjaiban keresztül, például a turizmus, kultúra, zene, ezek nagyon ambiciózus célkitűzések, de az itt a probléma, hogy a források nem követik a célkitűzéseknek a nagyságát. E, több forrást kellene adni a Kreatív Európa programnak. És akkor itt jön a kérdésem, miért van az, hogy már nem alprogramok vannak, Ugye az alprogram az, az, az valamilyen struktúráltabb dolgot jelent, mert nem alprogramokról beszélünk, illetve nekem nem tetszik, és akkor ezzel le is zárom, nem tetszik, hogy milyen kevés finanszírozást kap ez a program. Nagyon kevés finanszírozást kap ez a program. Jó lenne, hogyha esetleg százalékban határoznák meg, hogy hány százalékot kaphatnának ezek a programok. Jó lenne, hogyha nem a valameddig szó szerepelne a költségvetési szövegekben. Jó lenne, hogyha forrásokat a három szektor között jobban osztanák el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szilvia biztos úr, parancsoljon. Köszönöm. Tudatában vagyok felelősségemnek és feladataimnak, amelyek a szerződésekből rám hárulnak. Nekem nem szabad beavatkoznom a tagállamok oktatási kulturális politikájába, de indíthatok európai hozzáadott értékeket szolgáló programokat. És ezek a kezdeményezések egyértelműen oktatási területen hozzáadott értéket képviselnek, kulturális területen ugyancsak. Mi ez a hozzáadott érték? Számomra azt jelenti, hogy nem egyszerűen a tagállami erőfeszítések összegéről beszélünk, hanem az együttműködés által teremtett hozzáadott értékről, a közös célok közös megvalósításából az intézményekkel és a tagállami intézményekkel. Az európai képzési kulturális térségek továbbra is a tagállamok kompetenciájában az ő függetlenségük figyelembevételével valósul meg, tehát minden specifikus cselekvést ők fogalmazhatnak meg. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam a tagállamoktól, az európai oktatási programok kapcsán, az európai egyetemi programok kapcsán, tehát Optimista vagyok, hogy ezt a jelenlegi lendületet folytatni lehet, és meg tudjuk lovagolni ezeket a szinergiákat. Ami a finanszírozást illeti e tekintetben is, az Erasmus nagy nyertese a következő időszaknak, az európai szolidaritás is nyertese az utóbbi időszaknak. Sok tekintetben rájöttünk, hogy érdemes összefogni, tehát a helyzet kedvező, de még kedvezőbbé is lehet tenni, ha ezeket a hasonló kezdeményezéseket más EU programokkal közösen valósítjuk meg. Az Európai Egyetemek, a Horizont, Európa Jövője program, ezek egymás segítő, egymáshoz hasonló célkitűzésű programok. A kulturális politikában az Európai Szociális Alap képezhet ilyen szinergiát, de egyes vállalkozás segítő ösztönző programjaink is ebbe az irányba hatnak. Ha ezeket tehát közös irányba tereljük, akkor több pénzünk lesz ugyanarra a célra. Ez az európai diákigazolványra is vonatkoztatható. Ezt részben az Erasmusból finanszírozzuk, részben pedig az európai csatlakozási eszközből, amely egy mobilitási alap. Tehát ezeket szépen kiegészítik egymást. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Tessék, három percet tudok adni kolléganőnek. Excusez-moi, je trouvais plus le bouton. Elnézést, nem találom a gombot. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a magyarázatokat. Irki Katainen, a foglalkoztatási, növekedési és beruházási versenyképességi biztos azt mondta, hogy Európa legnagyobb érdeme, hogy a kontinensek között hidat vert, a szabad munkavállalók mozgásával, a polgárok mozgásával. Ugyanakkor újabb ö, akadályai vannak, és a régiek is megmaradtak részben a mobilitás tekintetében. Tulajdonképpen csak azt akarjuk megvalósítani, hogy a jövő munkavállalója már diákorában is menjen, zseréljen, és alkalmazhatóbb legyen. Ez egy multinacionális világnézet alkalmazhatóbbá, foglalkoztathatóbbá teszi az embereket, és ha ennek megfelelnek, vagy nem felelnek meg a munkavállalók, akkor fogadják el, hogy kevesebb bért fognak majd kapni. Az INC szerint 2012-13-ban 55%-a a francia cégeknek, amelyek elköltöztek Európából, az volt az elköltözés oka, hogy jobb a verseny, máshol a versenyfeltételek, itt nem adunk a fiatalainak elég esélyt, és a felsőoktatás területén ahhoz, hogy megfelelő eredményeket érjünk el, akkor egymásnak ellentmondanak a számossági és a minőségi szempontok, minél több a végzős, annál kevesebbet ér a diploma. Aki valóban szeretne a diplomájával azonban munkát kapni, annak minőségi képzésre van szüksége. A diploma túlértékelt dolog, a szakmai tapasztalat tudjuk, egyre jobban tudjuk, sokkal többet ér, mint egy papír és a diplomák értéke valóban devalválódik. A valós szakmai képzésekhez képest az egy életen át tartó tanulás a bizottság részéről ugye állítólag 2025-ben még mindig csak 25%-a lesz az embereknek diplomás, ami ugye növekedés, de egyben devalválódást is jelent. Nem elég a diploma. Például a jog tudomány területén egy eh, magasabb szintű master diploma megszerzéséhez óriási erőfeszítéseket kell tenni, és eh, akár 50 ezer euróba is kerülhet egy ilyen diploma megszerzése összességében. Én nem vagyok olyan pessimista, mint a képviselő kolléga. Ugye az ifjúság munkanélkülisége enyhül, ez részben gazdasági növekedésnek köszönhető, de talán annak is, hogy megvalósíthatóbb, okosabb modellt alkalmaznak egyes oktatási rendszereink. Vannak most már ö, készségorientált oktatási rendszerek, egyes tagállamokban éppen zajlanak az oktatási reformok, amelyeknek eredménye már is látható. Például a szakmai képzések területén jó lenne, hogyha egyre több tagállamban lennének vállalkozói ismeretek, mint tantárgy. A vállalkozó ismeretek bevezetése tantárgyként nagyon javíthatja a fiatalok elhelyezkedési esélyeit. A polgárok szabad, és különösen a fiatal polgárok szabad mozgása az belső piac egyik legalapvetőbb feltétele és vívmánya. Nyilván a cégeknek is jó, hogyha van mozgása, de még sokkal fontosabb, hogyha a polgárok mozognak, mert Sokan más tagállamban a megfelelő kvalifikációkhoz jobban találnak munkát, és miért ne menjenek, ha mehetnek. Ez a divergensebb rendszer összehozza északot, keletet, északot délrel, keletet, nyugattal, kiegyenlítődnek bizonyos különbségek, és egyszerűen megtalálják az optimális megoldásokat a mozgás révén maguk a munkavállalók, és az európai polgárok érdekeit akkor képviseljük a legjobban, ha a legjobban felkészítjük őket, a legjobb oktatást adjuk nekik, hozzáférhetővé tesszük a képzést, hogy szociális helyzetük ellenére akár áthidalva a nehézségeket, megfelelő skillekkel felfegyverkezve mobilisak legyenek, és megtalálják a helyüket. Ez a dolgunk, és éppen ezért ezen dolgozunk. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zur zweiten Köszönöm szépen, a második forduló következik. Heten kértek szót. Kérem önöket, hogy maximum két percre korlátozzák a hozzászólást, mert rövidebb mindig lehet egyébként, és talán biztos úrt is megkérhetem, hogy tömören fogalmazzon, hogy mindenki hozzá tudjon szólni. Libácska asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Biztos úrat alaposan végighallgattam, egy dolog némi nyugtalanságot keltett bennem, az az, amiről nem beszélt. Nem beszélt a tanárokról, a pedagógusokról, nem említette a hozzászólásában a tanárokat. A kérdésem ezek után az, hogy mi történik az európai pedagógus vagy tanárakadémiával, hogyan kívánja az új szerepet meghatározni, és hogyan látja az európai oktatási térség, az európai kutatási térség és az európai akadémiai térség kapcsolatát. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Rövid, pontos kérdés volt, azt hiszem pontos választ lehet ráadni. Valóban ez az én hibám. A tanárok pozíciója rendkívül fontos, hogyha az oktatási politika jövőjét vesszük figyelembe, ezért a tanárképzésre pénzt különítettünk el az Erasmusban, a személyzet mobilitására, és súlyt helyezünk, illetve az e továbbképzés, az elektronikus továbbképzés, vagy táv továbbképzés is fontos lesz, és ez ezzel kívánjuk támogatni a személyzet mozgását is. Az európai felsőoktatási térség kapcsolata, az európai kutatási térség és az európai felsőoktatás kapcsolata. Hát azt gondolom, hogy ez a kapcsolat lehetett kézenfekvő számomra, hogyha európai egyetemeket akarunk, akkor szükség van arra, hogy kialakuljon egyfajta team building, egy csapatépítés a közös projektek formájában a tanárképzésben, a staff mobilitásban, a személyzet mobilitásában az európai értékekről van szó, ezeket át kell adni valamilyen módon az európai tanulmányok keretében, és hát az idevágó megfelelő közösségeket össze kell kötnünk európai szinten. Köszönöm szépen. Mihélen Sajdrova. Köszönöm szépen. Libácska kolléganő kérdéséhez csatlakoznék én is az Európai Egyetemek kérdése. Biztos ön felvetette, és ezért kérdezek rá, hogy hogyan lehetne ezt konkrétabban elképzelni, hogy mely egyetemek lehetnek európai egyetemek, tartozhatnak ebbe a körbe, mert a tagállamok hozzák létre az egyetemet, a tagállamok finanszírozzák az egyetemet, e, e, akkreditációt ott kell szerezni. Ezek után melyik az az egyetem, amelyik majd európai egyetemként e, jelölheti meg magát, vagy hogy szerzi meg ezt a jogosultságot bárki? A Második kérdés az Európai Szolidaritási Testületre vonatkozik. Örülök az együttműködésnek, köszönöm szépen, hogy konszenzusra jutottunk ebben, és az Európai Parlament ezt alá is támasztja. 2019-20-as időszakra is szeptemberben elfogadjuk, és előkészítjük a későbbi időszakot is. Szerintem erről még tudunk majd beszélni, csak felhívnám a figyelmet arra, hogy helyes dolog, hogy ezt kivettük az Erasmus Plus-ból, hogy nem az Erasmus Plus finanszírozására tartozik ez. Itt ez tényleg oktatásról szól a dolog, de itt egyfajta szolidaritáson alapú önkéntes tevékenység az, amiről beszélünk. A kérdésem most az, nem említettem még a százalékos arányt, hogy mi jut az önkéntes tevékenységre százalékosan, és hány százalék jut a képzésre. Gondolkodnak azon, hogy ezt a felosztást megcsinálják egyáltalán, vagy ha nem, akkor az számomra mégiscsak egy kicsit nehézkes lenne, hiszen nincs meg a biztonság a projektfinanszírozásban akkor. Biztos úr, parancsoljon. Nagyon rövid leszek. Az Európai Egyetemi Projekt az én szememben két pillére épül. Egyrészt a minőségről beszél, ugyanis a minőségi oktatást nem tehetjük tönkre az európai együttműködés oltárán, nem áldozhatjuk fel. Az európai felsőoktatás minőség az, amit szem előtt kell tartani, a másik pedig a befogadás. Ez azt jelenti, hogy nem csak a meglévő együttműködéseket szabad finanszírozni az egyetemek között. Két munkacsoportot hoztunk létre, az egyik a tagállamok hatóságain alapul, minisztériumokról van szó, felsőoktatási hatóságok, tehát olyan minisztériumok, amelyek felül csak a felsőoktatásért, a másik pedig az érintetteket foglalja magában, a, ezek most jelentést írnak a minőségi kritériumokról és a földrajzi befogadásról, mint olyanról őszre készek leszünk, mert a, ősszel kérjük az első kurzusokat 2019-re pedig az első kísérleti fázis elindul az Európai Egyetemek vonatkozásában. Ez mint egy három-öt európai egyetemet jelent, majd az első kísérleti fezésben, és ö, tapasztalatokat kell gyűjteni, és az új pénzügyi keretben 2020 után feláll és működik ez az egész projekt majd. Ezek a legfontosabb komponensek, és majd kora ősszel meglátjuk, hogy melyek azok a fundamentális elemek és blokkok, az Európai Szolidaritási Testület a javasolt rendelet nem kívánja megosztani a különböző tevékenységet, hogy rugalmasak legyünk a végrehajtás fázisában. A cél az, hogy 350 ezer embert érjünk el, ez az önkéntes tevékenységet, a gyakornokságot, a munkahelyeket tartalmazza, és hát ide tartozik a humanitárius segítségnyújtási műveletek van a részvétel is, és éves szinten kívánjuk ezt megvalósítani, amikor... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szolidaritási testületre azért rákérdeznék. Még abból indulhatunk ki ezek után, hogy a szolidaritási testületre vonatkozó javaslat 2021 és azt követő évekre abból indul ki, amit most kompromisszumként megkötünk. Tartalmilag értem, nem a pénzügyi oldalát, hanem a tartalmat, meg a megosztást is például. Tehát nem lenne sok értelme, hogy a vitát, amit nagy nehezen tudtunk csak lezárni, most jövőre újra megnyitjuk ezért aztán, hogyha a javaslat abból indulna ki, amit most a tanács és a parlament útjára tud indítani, akkor azért gyorsan tudnánk haladni. Ez lenne mondjuk a leggyorsabb megoldás. Talán még akár a választás előtt lezárhatnánk a trilógust, és legalább ezt megoldották. Vagy legalábbis nem, nem jelentene később olyan nagy problémát. akkor egyetértésnek veszem a visszajelzését. Köszönöm, egy kérdéssel kezdem, biztos úr. Tervezik-e növelni a költségvetést a sportra az Erasmus Plus alatt? A második, ön is tudja, két hete szerveztünk egy magas szintű panelt a sportmanipuláció ügyében, és valóban ön is tudja, hogy egy ratifikálni kívánunk európai szinten egy, egy egységes fellépést a tanácsi szintjén. Hát Málta egyelőre blokkolja ezt, és az Európai Parlament előadójuk ebben a, az kérdésben, és szerintem itt a zsákutcából ki kéne kerülnünk, vagy ebből a padhelyzetből, milyen lépéseket tervez az Európai Bizottság, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre és végül pedig úgy gondolom, hogy a megoldás az lehetne, hogy meglátogatjuk hivatalosan Máltát, amen, és a delegáció tagja lenne ön is, biztos úr, az Európai Parlament és a tanács is jelen lenne a delegátusban, és találkoznánk ott a pénzügyminiszter, vagy a gazdasági miniszterrel, a sportért felelős miniszterrel, és megbeszélnénk egy esetleges megoldást. Fontos, szerint fontos lenne, hogy ön is egy jelzést küldjön ebben a témában. A egyetlen tagállam egy teljes folyamatot nem blokkolhat véleményem szerint, főleg, hogyha amikor a sportcsalásokról, a bundázásról beszélünk, és hogyan látják önök ezt? Nagyon jó kérdés. Biztos úr. Nagyon köszönöm szeretném növelni a sportprogramoknak a finanszírozását. Tudják, hogy én személyesen el vagyok köteleződve a sport iránt európai szinten. Azt gondolom, hogy a közösségépítésben rendkívül fontos szerepe van a csapatsportoknak. A szolidaritás európai szintű erősítése is megvalósulhat a csapatsportokon keresztül. Nem tudok most konkrét számot mondani ebben a pillanatban, de szeretném a sport költségvetést arányosan növelni az Erasmusszal együtt, tehát a teljes Erasmus költségvetéshez arányosan. Ami másik kérdést illeti, jó lenne, hogyha koalíciót alakítanánk azon országokkal és az Európai Parlamenttel, amelyek támogatják a ratifikációt. Így lehetne nyomást gyakorolni a máltai hatóságokra. Soft nyomás lenne ez, de nincs rá más lehetőségem. Köszönöm. Ja, das... Na hát. Na. Jó kezdet lenne ez, ha persze a másik 27 ország is követné. Ezzel a konvencióval mi is nyerhetünk, sport területén is. Nagyon sok pénz van a sportban, és sok még több pénzt lehetne összeszedni, hogyha az európai kulturális projektekkel összhangba hoznánk a sportprojekteket. Teljesen egyetértek, mondja az elnök. Paskov kollégokat szó, tessék. Botkor Andrá. Illetve Picit visszautalnék a múlt heti Strasburgi plenárisra, amikor is ugye egy nagyon jó vitát tartottunk a modernizáció az oktatásban című jelentés kapcsán, és ugye biztos úrral is arra a következtetésre jutottunk, hogy ez egy nagyon fontos téma, és látható volt a teremben is, hogy a kollégák milyen aktívan vesznek részt ebben a vitában, illetve hát egy nagyon jó jelentés született, amiben hál' Istennek be tudtuk építeni azokat a, a bizottság által tett javaslatokat, mint a közös értékek, vagy inkluzív oktatásról, a tanítás európai dimenziójáról, vagy a kulcskompetenciákról szólókat, ami nagyon megkönnyítette a dolgunkat, és javított a jelentésen. Másrésztről kiemelném azt is, hogy nagyon örülünk annak, hogy az Erasmus Plusnak a költségkerete az megnövekszik, és reméljük azt, hogy a, a tagországokban élő fiatalok majd ki is használják kellőképpen ezeket a, az új lehetőségeket. Amit én szeretnék felvetni, illetve már szerintem többször is beszéltünk róla, ez a nyelvvizsgák és a diplomák kölcsönös elismerésére Eh, vonatkozó felvetés, hogy eh, készül-e ebben valamiféle előrelépés, illetve eh, hogy tudnánk azt elősegíteni, hogy a bizottság több forrást különítsen el a regionális és kisebbségi nyelveken történő oktatási programokra, illetve hangsúlyosabban megjelenjen a bizottsági kommunikációkban a kisebbségi nyelvek használata, a kisebbségi nyelveken való oktatás, és az, hogy az anyanyelvi oktatás az mennyire fontos az európai sokszínűség jegyében. Köszönöm. Herzlichen Dank. Herr Kommissar, bitte. Mr. Schultesség, köszönöm szépen. A többnyelvűség és a nemzeti kisebbségi nyelvek használata valóban kényes kérdés. Az Európai Bizottság mindig nagyon körültekintően járt el ebben a témában. Korábban ugye egy másik, volt egy külön biztosa is a multilingualizmusnak, alulértékelt témáról van szó, sajnos. És sajnos az én portfóliómon belül sem kap kellő szerepet. Az Erasmus kapcsán megpróbáljuk megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a multilingualizmust hogyan lehet tipikusan ezen a területen is jobban megvalósítani. A képviselőasszony is tudja, hogy van egy polgári kezdeményezés a Minority Safe Back néven, amely a kollégium elé kerül majd hamarosan, és az aláírások hitelesítése után elkezdődhet a hivatalos folyamat az eredeti kezdeményezés megvalósítása. Valószínűleg már idén, a második fél év során ez megtörténik. Komolyan veszük a kérdést, foglalkozunk vele, és hamarosan, ez látható is lesz. Addig is az Erasmus program az, amely keretet adhat ennek a törekvésnek, a többnyelvűség, kisebbségi nyelvhasználat többnyelvűségének. Ami az automatikus elismerését, kölcsönös elismerését illeti a diplomáknak, az egyetemi diplomák tanfolyamok kreditek elismertetése az európai oktatási térség egyik fő célkitűzése, hogy megvalósuljon. A hivatalos dokumentum is leszögezi ezt, és akkumulálhatóvá akarjuk tenni a gyűjtött krediteket, de persze továbbra is tagállami kompetencia, hogy mennyire harmonizálják a saját rendszerüket, és el, el kell, hogy fogadjuk azt a szintet, amit a tagállamok hajlandóak megvalósítani. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a legutolsó oktatási tanácsülésen a tagállamok egyhangulag támogatták az automatikus elismerési rendszer bevezetését, úgyhogy ezt valószínűleg meg fogjuk tudni valósítani európai szinten. Köszönöm szépen, biztos úr. De az Erasmus diákok is azt jelzik vissza, hogy, hogy miután képzésen vettek részt, továbbra sem tudják érvényesíteni diplomáikat, elfogadtatni őket mindenhol. Mindig gondot okoz, bürokratikus akadályokat okoz a kölcsönös elismertetés igénye, csak bizonyos egyetemek között működik, mások között nem. Tehát minden szép szó és szándék ellenére gyakorlatban még nagyon döcög a dolog. Azt hiszem, hogy és sok diák frusztrált emiatt, mert hiába beszélünk a kölcsönös elismerésről, a gyakorlatban nagyon sokan azt tapasztalják, hogy nem ismerik el a diplomáikat. Úgyhogy itt, itt biztos, hogy többet kell tenni. Tessék! Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Emlékszem, hogy az ön mandátumának az elején nagyon sok bizonytalanság volt még. A programokat azóta megváltoztatták, nagyon sok az újdonság. Ezeket szeretnék önnek gratulálni. Nagyon gratulálok ahhoz, hogy az összes kihívást sikerült leküzdenie. Ön képes volt arra, hogy nagyon jó bizottsági portfóliót állítson össze a saját területén. Az Erasmus Plus rendkívül jól működik. Szerintem több nagyobb finanszírozást is megérdemel az Erasmus Plus, ön duplájára növelné a finanszírozást. Szerintem a képviselők itt a Kult szakbizottságon belül még akár nagyobb forrást is szívesen látnának. A kereslet is igencsak magas, nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Lenne egy kérdésem, a Brexit ellenére mégiscsak növelte, sikerült növelni a saját költségvetését, sikerült konszenzusra jutni a bizottsággal ezen a területen. Szeretném tudni, hogy mi lesz az Egyesült Királyság beli tanulókkal, a szervezetekkel, a hallgatókkal, a diákokkal, mi fog történni a Brexit után milyen egyezmény lesz az oktatás területén. Nem lenne jó, hogyha a fiatalok rosszabb helyzetbe kerülnének, mint most. Nem szeretném, hogyha a mobilitás sérülne. Köszönöm. Thank you. We are absolutely... Nagyon köszönöm. Nyitottak vagyunk mindenféle megoldásra. Az Egyesült Királyságtól függ, hogy az Egyesült Királyság milyen álláspontot fog képviselni a tárgyalásokon. Mi nyitottak vagyunk bármiféle opcióra, és jó eredményt érhetünk el, hogyha az Egyesült Királyság, az Egyesült Királyság kormánya ilyen döntést hoz. Tudunk mindenről tárgyalni. This is a problem, that they don't know what they want. De ez a probléma, hogy nem tudják, hogy mit akarnak. Luigi Morgano. Nagyon köszönöm. Én egy dologra szeretnék csak rákérdezni. A biztos úr beszélt ambiciózus célkitűzésekről. Ez volt az ön konklúziójának a fő üzenet, hogy ambiciózus célkitűzések vannak. Na de az egyik horizontos célkitűzés, egészen pontosan a kutatási programok kal én foglalkoztam a Kult belül, mint vélemény előadójaként, és szerintem jó lenne, hogyha ezt még cserélnénk arról, hogy a kutatással kapcsolatban hova is haladunk. Látom, hogy 100 milliárd euró ment el a kutatásokba a kutatások pedig támogatják a gazdasági fejlődést is. Ezek stratégiai fontosságúak az Európai Unió szempontjából. Mi frakcióként azt gondoljuk, hogy a kutatást alulbecsülik az Európai Unió előtt álló kihívásokhoz képest. Na már most a bizottság elfogadta a parlament javaslatát, és azt, hogy legyen szinergia, és erre ön is utalt, legyen szinergia a már lév, meglévő programok között, például Horizont, más programok, mint az Erasmus, a Kreatív Európa, stb másrészt viszont azt is el kell mondanom, hogy azt látjuk, aggodalommal látjuk, hogy a kultúra még nem szakpolitikai prioritás, ugyanis kevés teret kap, annak ellenére, hogy ön milyen hatalmas erőfeszítéseket tesz, és mi is milyen hatalmas erőfeszítéseket teszünk. Hova is akarunk elérni? Az összköltségvetés például a második pillérben, vagyis ipari kihívások, nemzetközi kihívások, ez nőtt, ez nagyon jó, na de öt klaszterbe tettük a programokat, és ezek között nem eléggé kiegyensúlyozott a források szétosztása. Szerintem erről érdemes lenne ezt még cserélni. Van egy inkluzív nyitott társadalom nevezetű klaszter, amely 2,8 milliárd eurót kap, viszont ez egyáltalán nem elegendő. És akkor még nem is beszéltünk arról a témáról, amelyre ön is rávilágított, a kulturális örökség, a digitális újdonságok, az új eszközök fejlesztése az infokommunikációs technológiákon belül. Ezeket azért mondom, mert szerintem ez a ezekre a témákra jobban ki kéne kellene térnünk. Az elnök asszony közben jelzi, hogy már lejárt az időm, de azt még szeretném elmondani, hogy csak egy percet kérek még, kedves asszony. Tehát nagyobb finanszírozásra van szükség a kutatás területén, hogy az európai hozzáadott értéket kiemeljük. A Marie Curie program például 100 millió 100 millióval van jelen a kutatók területén, Szerintem több, több forrás kell erre szánnunk. Köszönöm szépen, azért igyekszem szigorú lenni, mert ez valahol a fair elbánás elve is, ugye, hogy mindenki ugyanannyi időt kapjon a hozzászólásra, bár nyilvánvalóan vannak, akik ezt nem is használják ki. Jó, ezért úgy gondolom, mindenkinek ugyanazok a jogok járnak, biztos úr. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek önnel. Az Európai Bizottság a tervezete alapján mm, a tagállamokra hagyatkozik, hogy fizessenek pénzt az EU költségvetésbe hogyha önök a kulturális bizottság, mm, vagy bárki más meggyőzi a tagállamokat, hogy nagyobb összeget fizessenek be az EU programjaiba, én biztos nem leszek az utolsó, sőt az első leszek, aki támogatja ezt a növekedést. Még ennél nagyobb növekedést is támogatok a költségvetésben, ami az én portfóliómat is. Szóval tulajdonképpen mi az a Horizon 20-abból előnyt kovácsolunk, a közös kutatóközpontok, a Máric Kodoszka Küri Action és egyebek, ezeket a Horizon Europe finanszírozza, és mi ezeket a projekteket oktatási célokra, de együtt, kulturális együttműködésre is fel tudjuk használni. A közös kutatóközpont, hát ön is tudja, látta Olaszországban, nyilván Milánóban, azt hiszem, az, sőt Rómában is volt a kiállítás, ez egy szinergiát jelent, a kutatóközpontok tevékenységét és kulturális tevékenység is hozzájönnek, és ezt még hatékonyabban szeretnénk a jövőben kiaknázni. Köszönöm. Rodriguez kolléganő. Köszönöm szépen. Biztos, biztos úr, elnök asszony, a lehető leg rövidebbre fogom a kérdésemet, de hát három kérdésem van. Egy, van egy általános kérdésem. Ön úgy általában hogyan látja a csökkentéseket a kohézia politi- kohéziós politikában, és van -e itt kapcsolat a kohéziós politika és azon lehetőség között, hogy a kultúrában, az oktatásban növekedésre kerüljön sor, de hát persze nem annyira, amennyire szeretnénk, vagy amennyire törekednénk. Vagyis azt kell, hogy mondjam, itt nagyon komoly regionális egyensúlytalanságok is vannak, és bizony itt ezzel is valamit tenni kellene. Mire is gondolok ezzel? Tehát a 7%-os csökkentés Portugáliában az, amit megállapíthattunk, és hát ez egy olyan ország számára, amelyik ilyen súlyos válságot hagyott maga mögött, azért nagyon súlyos, nagyon nehéz ügy. Beszélnünk kell például 10,1 és 9,7 ra is szoktunk beszélni, de hát vannak perifériás területek, ahol nagyon magas az ifjúsági munkanélküliség, Madeirán például 24-25 eh, százalékokról beszélünk, és hát ez adott régiók számára, azori szigetekre is mm, azért nagyon súlyos. Tud-e hallgatni arra a kérésünkre, hogy a perifériás területekre jobban odafigyeljünk, az ifjúsági mobilitása, a művészek mobilitása e jobban előtérbe kerüljön ezen térségekre nézve, hogy el tudjanak menni Lisszabonba. Hát 500 euróba kerül egy repülőjegy, hogyha el akarnak menni oda, és hát olyan régiókról beszélünk, amelyek közepesen fejlettek. A kutatásnál az Európai Bizottság igyekezett pozitív diszkriminációt alkalmazni. Vagyis 4 millió euró a perifériás területekre, hát, ahol szintén van 10 egyetem, hát ott nem sok marad a végén, hogyha elkezdjük elosztani ezeket. És tudná -e arról mondani valamit, hogy a tanárképzés adott esetben ne csak technikai oldalról kapjon támogatást. Vegyük a pedagógiai oldalt is. Köszönöm szépen, biztos úr, tessék. A vidékfejlesztés és a vidéki térségek, periférikus térségek fejlesztésre, oktatásfejlesztés értelemben is prioritás nálam. mert eleve infrastruktúrális feltételek, az iskolák maguk is sokkal gyengébben felszereltek, meglévőek, vidéken, mint városokban, és a regionális politikát, a kohéziós alapokat, alapot és a vidékfejlesztési intézkedéseket együttesen kell működtetni az oktatáspolitikaiakkal és csak így lesz meg például a digitális technológia megfelelő háttere, és akkor marad meg a fiatalok számára ezen iskolák vonzereje. Tárgyalunk már arról, hogy egy átfogó politikai eszközzel próbáljuk majd eh, ezt a problémát kezelni. Az említett alapok összevonásával együttes egy irányba ható működtetésével, hogy a szinergiák kiegészítsék egymást. Ugye itt az a cél, hogy a jól képzett lakosság helyben maradjon. Ami a tanári mobilitást illeti, ez is fontos, de a technológiai fejlesztésen van a hangsúly, mert eh, Portugáliában, de máshol is a kulturális eh, közegből fakad a módszertan. Egy finn hölgyel beszéltem, aki azt mondta, hogy két gyereke van, és össze tudja vetni a portugál rendszert, a finn rendszert, és nem csak a struktúrákban van különbség, vagy a finanszírozottságban, hanem a hozzáállás egészet teljesen más. Tehát az ilyen különbségekre is érzékenyeknek kell lennünk, de biztos, hogy ezen rendszerek között is van azért közös nevező. A tanítási módszerek végül is azért nem százszázaléki kultúra függőek, és vannak általánosan bevált módszerek, és ezeket meg kell osztani. Köszönjük szépen, biztos úr, ezeket a pontos érdemi válaszokat az elmúlt másfél óra során. Lenne még egy megjegyzésem. Éppen kiemelte, hogy minden Európai Uniós weboldalon az Erasmus programnak minden nyelven szerepelnie kell. Jó, de remélem, hogy nem tart megint öt évig, míg ez megvalósul. Mert ezt, már, ezt az ígéretet már korábban is hallottuk. A, az egyik eh, gyakornokom hát megbíztam, hogy nézzen körbe az európai honlapokon, hogy a számára érdekes programokat megtalálja minden nyelven és nagyon sok olyan oldal van, ahol csak a címek vannak lefordítva nyelvekre, de amikor már ki kell tölteni a kérdőívet, a jelentkezési évet, akkor már csak angolul lehet. És én ezt komolyan gondolom, hogy ezt több nyelvűvé kell tenni. Ezek a programok embereknek íródtak, az emberek hozzáférése pedig attól is függ, hogy értik egyáltalán, hogy miről van szó, hogy hogy kell kikölteni az űrlapot, Mit kell oda beírni? Ezek képzési programok, nem várhatjuk el, hogy mindenki eleve tud angolul hozzájuk. És ugye egy, egy sportklubtól nem várhatjuk el, egy vidéki sportklubtól, hogy ékes angolsággal jelentkezzen az Erasmus Plus programra, pláne hogyha csak néhány ezer eurót nyerhet eleve, ezzel nem fognak ők megtanulni idegen nyelveket, de jelentkezniük meg lehessen. Tehát pont a vidéki térségek, a fiatalok, a sport egyletek kerülnek hátrányba, azok a vidéki csapatok, amelyeknek akár nyelvi hátrányaik is vannak, és ott maradnak ezen túl, ahol eddig voltak, mert az első lépésem tudják megtenni. Tehát az információk álljanak rendelkezésre, és ne csak a címszavak szintjén minden nyelven. Ha kéri, biztos úr, a gyakornokom szépen felmérte ezt, hogy mely honlapokon mit lehet elérni, milyen nyelveken. Nagyon nagy és komoly a hiányosság. Kérem önt, hogy szolgálatait állítsa rá arra, hogy az egyszerű emberekhez, a fiatalokhoz, a kultúra teremtőkhez, a vidékiekhez szóló programokat el lehessen érni minden hivatalos nyelven. Ez a minimál feltétele a jelentkezésnek, a részvételnek. Mert minden vita a részvételi arányokról teljesen célját tévesztett, hogyha ilyen korlátokba ütköznek azok, akiket érintenének a programok. Ez legyen az egyik legfontosabb prioritás ne legyen, megint mondom, ne tart fel az öt évig, míg, míg lefordítják az új dolgokat különböző nyelvekre. Kérem, hogy intézkedjen ebben az ügyben, mert bizony nagyon-nagyon sok területen azt látjuk, hogy nincs meg ez a sok nyelvűség a programoknál. Tehát mi más területeken nagyon ambíciózusak vagyunk, és elfelejtjük, hogy csak úgy fog az európai lakosság is két-három nyelven beszélni, hogyha először az anyanyelvén szólítják meg. Megköszönném, hogyha tenne valamit ebben az ügyben. És persze együttműködésünket felajánlom ehhez. Mondom, át tudom önnek adni ezt a tanulmányt arról, hogy mi, hol, milyen nyelven működik. Jó. A következő hetek, hónapok során még sokat fogunk ezekről a programokról eszmét cserélni, már holnap is. Például a Kreatív Európáról, Erasmusról lesz szó holnap is. A tagállamokban is bőven lesznek még erről viták. Mi azon leszünk és keményen fogunk küzdeni ezért, hogy minden kulturális oktatási program az Erasmus példájára, mintájára rendes finanszírozást kapjon, mert minden kultúrába befektetett euró hozzáadott értéket generál. Akár az Erasmus költségvetésének meg háromszorozása sem lenne túlzó. Jó, de most érjük, érjük be ennyivel, de azért hosszú távon mi ambíciózusak maradunk, megnyugtathatom biztos urat, és ha a bizottság a partnerünk, akkor a tagállamok nem tudnak erre majd mit mondani, ha kellő erők állnak ezen programok, mint például a Kreatív Európa program mögött. Majd meglátjuk. Ezt holnap folytatjuk. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. A kezdeményezést, a lendületet, az európai képzési térség megalkotását. Érdemes ezekért a célokért küzdeni, és jó lenne a tagállamokat is meggyőzni arról, hogy ne ordítsák egyből, hogy szubszidiaritás, amikor valamilyen európai gondolat merül föl, mert beláthatnák, hogy ez az ő érdeküket is szolgálja, sokféleséget szolgálja, helyben maradás szolgálja, és így tovább. Ö, maradjon meg ilyen ambíciózus biztos úr a jövőben is. Köszönjük szépen, hogy eljött. Most már a tagállamoknál van a labda, hogy a szép szavakból csinálnak-e gyakorlatot. Köszönjük a jövőt viszontlátást! dann kommen wir zum letzten. Ezzel rátérünk az utolsó napi rendi pontra a mai napon. Egy véleménytervezetről van szó. Az Európai Unión belül a kisebbségekre vonatkozó minimális sztenderdek. Ez egy vélemény, amit a Libe Bizottságnak készítünk. Őnek is saját kezdeményezésű jelentése lesz az Európai Unión belül a kisebbségekre vonatkozóan. Annak idején igyekeztünk őszintén szólva az 54. cikk értelmében bevonásra kerülni, ez nem volt sikeres, sajnos a Libe mm, ennek ellenére késznek mutatkozott arra, hogy együttműködjön velünk szorosabban, abból indulok ki, hogy az ígéretét be is tartja. Az előadónk pedig ebben az ügyben Bocskor Andrea, akinek rögtön meg is adom a szót. A módosítók határideje június 22, 10 óra. Szavazni is fogunk a kultban szeptember 24-én. Bocskor kolléganő, öné a szó. Parancsolja, mutassa, kérem, maximum 5 percben tegye ezt meg. Tanának asszony, nagyon örülök, hogy sikerült hozzájárulnunk ehhez a jelentéshez vélemény formájában hiszen nagyon fontos a Kulturális Bizottságnak, hogy a nyelvi sokszínűséggel foglalkozzon, és összhangban a LIBE jelentéssel fontosnak tartom kiemelni, hogy a LIBE előadóval úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogyha elsősorban a hagyományos és regionális nyelvi kisebbségekkel foglalkozunk, tehát az új kisebbségekkel vagy a migráns nyelvekkel nem, vagy csak korlátozott módon, hiszen az európai hagyományos kisebbségek a mai Európai Unió területén 50 milliós nagysággal rendelkeznek, mégis nem kapnak kellő figyelmet. Ha emlékeznek a kollégák, akkor Legutoljára 2013-ban volt ugye az Alfonzi jelentés, ami hasonló témát dolgozott fel, illetve korábban a 2003-ban az Ébner jelentés. Tehát azt mondhatjuk, hogy már éppen ideje volt egy ilyen típusú jelentésnek megszületnie, amikor céltudatosan ugye a, hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségekről, illetve a regionális kisebbségekről beszélünk. Sajnos a véleménynek a terjedelmi korlátai nem tették lehetővé, hogy minden fontos dolgot kiemeljek, és mindazt beletegyem, amit amit szeretnék, ezért a módosítók formájában még további pontokat fogunk belevinni. Elsősorban fontosnak tartom azt, hogy az Európai Uniós jogalkotásban nincs egy egységes definíció arról, hogy mik a nemzeti kisebbségek, mik azok a hagyományos nemzeti kisebbségek. Sokak számára ez nem okoz problémát, azt mondják, hogy ez azért jó, mert akkor így bárki bármit érthet ez alatt, és bármit bele érthetünk. Viszont én úgy gondolom, hogy mégiscsak kell egy, egy definíciót használnunk, hogyha valamelyest egységesíteni akarjuk mint európai jogalkotás szintjén, és ehhez hozzá fog járulni az előbb a biztos úr által is említett Minority Safe Pack kezdeményezés, amely szintén arra irányul, hogy az Európai Bizottság európai szinten alkosson jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében. Én itt a szövegben az Európa Tanács által megfogalmazott definíciót használtam, a vélemény második pontjában ezt el is lehet olvasni, hogy kikre értelmezzük. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzuk, nekünk nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt. Az Európa Tanács nagyon fontos megfogalmazásokat és, és dokumentumokat tett már le az asztalra ebben a témában, tehát akár a kisebbségekről szóló keretegyezmény, vagy a regionális és kisebbségi nyelvek európai kartája, azok olyan alapot képeznek, amelyeket ugye az európai jogrendszerbe csak át kellene emelnünk, és, és végrehajtani a tagállamoknak ezeket a, a standardokat, amiket az Európa Tanács már megfogalmazott a javaslataiban. Ezért került bele például olyan javaslat, hogy a tagországok, akik még nem tették meg, ratifikálják és alkalmazzák ezeket a dokumentumokat. Másrészt fontosnak tartom kiemelni, hogy a kopenhágai kritériumok ugye vonatkoznak a csatlakozás előtt álló tagországokra, és előírják, hogy a nemzeti kisebbségek védelmét vagy jogait védeniük kell, és tiszteletben kell tartaniuk, viszont az Európai Unió már régi tagországaiban a monitorozás az nem történik meg semmilyen formában, ezért én úgy gondolom, hogy fontos lenne e, egyfajta ellenőrzési mechanizmust is bevezetnünk, és akár egy jelentéstevő személyében éves jelentéseket készíteni arról, hogy az Európai Uniós tagországokban hogyan tartják be a nemzeti kisebbségek védelmét, illetve a regionális nyelvi kisebbségek védelmét, így monitorozva ezáltal a rendszert. Ezen kívül ugye elsősorban az oktatásra és a média használatra való jogok kerültek be a véleménybe, de mint mondtam, ez nem teljes, mivel ez egy nagyon szerteágazó tematika, és szeretnénk majd egy olyan szegmensbe is belefogni, hogy a geoblocking hogyan tenné mindenki számára elérhetővé az anyanyelvű sugárzást, vagy a sportközvetítéseket. Szeretnénk azt, hogy a közigazgatásban is legyen egyfajta kritérium, hogy a, ahol tömbben élnek a nemzeti kisebbségek, akkor ott jelenjenek meg az anyanyelvű táblák és közigazgatási feliratok. Úgyhogy vannak még ötleteim, és várom a kollégák véleményét és ötleteit is, hogy mivel tehetnénk még jobbá ezt a véleményt és a, magát a LIBE jelentést is ezáltal. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Az árnyék előadók következnek. Rodríguez kolléganő következik, maximum három percben. Eh, Nagyon köszönöm, elnök asszony. Igen, valóban azt látjuk, hogy a, az alapjogi karta tér ki a kisebbségekhez tartozó ö, személyekre, nekünk pedig kötelességünk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Azokkal a személyekkel, akik az Európai Unió területén élnek és valamilyen kisebbséghez tartoznak. Az erőfeszítéseinket meg kell dupláznunk annak érdekében, hogy ezek a közösségek biztosan megkapják a megfelelő figyelmet. Ezért gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekkel a kulturális, illetve a nyelvi jogokat, jogait ennek a kisebbségeknek meg lehet védeni. De nem csak erről van szó. A, fontos, hogy a tagállamok sokkal proaktívabbak legyenek, támogassák, népszerűsítsék a kisebbségi kultúrákat, és felhívják öm, eznek a fontos örökségnek az értékére a figyelmet. A jelentés tervezett a Libe szakbizottságban főleg a szocializációra tér ki, a fejlesztésre, fejlődésre, illetve az oktatási módszerek elemzésére. Mindennek persze kihatása lesz a kisebbségekhez tartozó személyek életére. Mindezen túl fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy mennyire fontosak a helyi, illetve a regionális cselekvések, azok a cselekvések, amelyeket az állampolgárokhoz közel hoznak. Mindez nagyon fontos, itt kell kezdeni mindent a helyi hatóságoknál, a pénzügyi hatóságoknál, amelyek intézkedéseket tudnak hozni azért, hogy a jó ösztönzőket megadják a döntéshozók kezébe. Ez egy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség beszélünk arról, hogy az érintett közösségek jogainak védelme mennyire fontos. Mindezt úgy, hogy az, az asszimilációs jogokat se sértsük, az egyéni jogokat se, és hogy ne szigeteljünk el egyetlen egy közösséget sem a széleskörű európai közösségtől. Szerettem volna azokra a szakpolitikai szakpolitikai típusokra kitérni, amelyeket az oktatás, a, nemi, a nemek közötti egyenlőség területén végre kell hajtani. A bizottság előállhatna egy nyelvi, kulturális sokszínűségre szóló jelentéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jill Evans kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Röviden fogok fogalmazni. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Szerintem ezek nagyon jó ajánlások, amelyeket be, lehet, be lehetne építeni a LIBE jelentésbe. Én azt gondolom, hogy mindez nagyon fontos, ez a téma rendkívül fontos, ugyanis időnként a kisebbségi témákban jártas képviselők öm, beszélnek kitűzendő célokról, viszont a monitorozásról már kevésbé. Fontos, hogy folyamatosan monitorozzuk azt, hogy éppen mi történik. Ez a kérdés rendkívül fontos számomra. Én Walesből származom, itt 25, a a helyi lakosoknak a helyi nyelvet is beszéli, és tudom, hogy mennyire fontos a Walesi nyelvnek a támogatása, jogi támogatása is. Még nem állunk teljesen a helyzet magaslatán, de igyekszünk az állami um, hatóságoknál legalábbis a nyelvnek használatát lehetővé kell tenni, ha a magánvállalatoknál nem is. Szerintem különbséget kellene tenni a nem hivatalos nyelvek beszélői, például velszi nyelv beszélői között, illetve a nemzeti kisebbségek között, nemzeti kisebbségi nyelvek között, ugyanis ez két különböző kategória, de jó lenne, hogyha ezek kéz a kézben együtt haladnának az európai nyelvi sokszínűség útján. Jó lenne, hogyha kitérnénk a jelentésben arra is, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeket az Erasmusba és egyéb programokba is be kell venni, de erről még holnap is fogunk beszélni. Nagyon örülök, hogy a médiára is történik hivatkozás, a médiában tudnunk, tudnunk kell a média kapcsán, hogy annak mennyire fontos szerepe van mindannyiunk életére. Összességében ennyi lenne, de szerintem nagyon jó a vélemény. Nagyon szépen köszönjük. További felszólalók, Julie Ward, két percben. Csak a jel nyelvről szerettem volna kérdezni, a jelelésről vegyük észre, hogy nem mindenki tud a kezével beszélni, és a jelnyelvet is el kéne ismerni formálisan nyelvként, és expliciten ki kéne emelni a szerepét, és ösztönözni kéne a jelnyelv tanulást nem csak a siketnémák körében. Sok gyerek élvezi, ha ilyesmit tanulhat, ez egy fizikai nyelv, és gyerekek szívesen tanulják. Én tudok jelenni, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy megtanultam, megtanulhattam. Ez ugyanolyan különálló nyelv, mint bármelyik másik, és és a siketek ezt tekintik a saját nyelvüknek. Sajnálatosnak tartom, hogy mindig kimarad a sorból. Vegyük be. Köszönjük. Szilvia Costa. Ez a téma rendkívül érdekes. Nagyra értékelem a kollégának a véleményét. Szeretném elmondani, hogy milyen sok kisebbségi nyelv van Európában. 350-ről beszélünk, ez 15%-et teszi ki a az európai lakosságnak. Ne felejtsük el, hogy ahogyan a szelőadó asszony is mondja, a Lisszaboni szerződés nagy előrelépést eszközölt, ugyanis a kulturális nyelvi sokszínűség témáját előtérbe helyezte, valamint azt is, hogy mi történik, hogyha ezeket a jogokat megsértik, és ez a hetes cikk keseljárásnak az alapját is meghatározta. A bizottság beszél az Európai Uniós célkitűzésekről, arról, hogy nincs jog alapja annak, hogy az Európai Unió a nyelvi sokszínűséget népszerűsítse, viszont ez mégiscsak kötelezettsége a tagállamoknak, főleg azoknak a tagállamoknak, amelyek az Európa Tanács kartáját aláírták. Kettő állampolgári kezdeményezést 2013-ban nem fogadtak el ebben a témában, Viszont voltak olyan kérelmek, amelyek eh, Bocskor kollégához, a kollégához érkeztek, és amelyek igen fontosak, az európai strukturális alapok jobb kihasználása. Ez nem az Európai Unió közvetlen felelőssége, hanem a tagállamok közvetlen felelőssége az, hogy a szerződésben foglalt elveknek, illetve a Strasbourg egyezményben foglaltaknak megfeleljenek véleményem szerint az Európai Unió további előrelépéseket is eszközölhetne, és például támogathatná azokat a cselekvéseket, amelyeket a tagállamok tesznek ezen elveknek való megfelelés érdekében. Szerintem ez egy jó álláspont lehetne. Köszönöm szépen. Körbenézek, hogy esetleg a bizottság képviselője akar -e még valamit mondani. Bildasszony. Ami a regionális nyelvek oktatását illeti, szeretném kiemelni, hogy bizonyos országok nagyon ragaszkodnak a nemzeti nyelvükhöz. Franciaországban például 24 regionális nyelv van, francia mm, tárazföldi részen, és nagyon sok még a tengeren túli részeken is, és akkor ne felejtsük el, hogy csak Új-Kaledóniában hány nyelven beszélnek. Ne felejtsük el, hogy ez milyen komplex helyzetet teremt. És azt se felejtsük el, hogy vannak olyan nyelvek, amelyeket használnak, vannak olyanok is, amelyeket a fiatalok már nem tanulnak, ugyanis a nemzeti nyelvet, a franciát használják. Szeretném elmondani, hogy a tagállamok közül nem mindegyik ratifikálta a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját, így Franciaország és Olaszország sem. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy ez a szöveg kiemelje, hogy a tagállamoknak áll ö, hatalmában, hogy eldöntsék, hogy milyen regionális vagy kisebbségi nyelveket hagynak használni. Sajnálom, hogy, a, nem, hogy nem mondja ki ezt explicitebben a szöveg. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a nagyon tartalmas és értékes hozzászólásokat. Természetesen most hátulról indulnék, természetesen mi is fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok döntsék el, hogy mi az államnyelv, illetve mi a, a domináns nyelv, és egyetértek azzal is, hogy nem lehet rákényszeríteni egy tagországot arra, hogy mondjuk egy száz fős közösség miatt anyanyelvű oktatást nyisson számukra, de van olyan lehetőség, hogyha egy bizonyos létszámban ez a, a, nyelvi vagy regionális kisebbség No, it doesn't work? Is it okay? Tehát itt is különbséget kell tenni, hogy néhány száz fős közösségről, nyelvi vagy regionális közösségről van szó, vagy egy nagyobb regionális közösségről, és természetesen itt megvan a tagországoknak is a kompetenciája, ugye mi ajánlásokat fogalmazunk meg elsősorban arra, hogy eh, hogy lehetne eh, egyenlő feltételeket eh, teremteni. Azzal is egyetértek, amit Rodriguez kolléga mondott, hogy nem szabad elszigetelődni ezeknek a közösségeknek, tehát nyilvánvalóan, hogy az államnyelvet is ismerniük kell ezeknek a kisebbségi vagy nemzeti vagy nyelvi kisebbségeknek, tehát egy, egyforma feltételeket kell teremteni, hogy egy regionális és kisebbségi nyelv tovább tudjon élni, megmaradjon, de egyben a, a beszélőik ne szigetelődjenek el. Nagyon fontosnak tartom azt a megjegyzést is, hogy a, a helyi hatóságoknak kell elsősorban ebben rész, lépéseket tenniük. Valóban, és erre vannak nagyon jó példák is, Például, hogyha kompaktan élnek egy bizonyos területen, egy megyében, mint akár Tirolban, akkor, akkor az természetes, hogy ott lehetőség van arra, hogy hogy mindenki nem csak a saját hálószobáján belül használja az anyanyelvét, hanem legyenek feliratok, legyenek újságok, legyen média ezen a nyelven, és ehhez tartozik az oktatás is. Tehát ezeknek elsősorban ugye regionális döntéseknek kell lenni, hogy a nemzet és regionális nyelvet kiterjesszék, és minden szinten elérhetővé tegyék. Másrésztről a jelnyelvvel kapcsolatban Valóban fontos az, hogy a jelnyelv is megfelelő státuszt és, és elterjedtséget kapjon. Igazából ez egy érdekes felvetés, hogy ennek itt kell-e kell -e szerepelnie mint, mint nemzeti eh, kisebbségnek a nyelve, vagy regionális kisebbségnek a nyelve. Hogyha én azt eh, mondom, hogy a, a jelnyelv sem egységes, mert minden nép, minden nemzet más jelnyelvet használ, akkor azt mondom, hogy igen, beépíthetjük ezt is az ajánlások közé, hogy erre is odafigyeljenek a tagállamok, hogy a saját jelnyelvi e, rendszerüket kidolgozzák és elérhetővé tegyék azoknak a, a siket e, embereknek, akiknek erre szükségük van. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a megjegyzést. E, ami, amit még fontos ebben, ebben a véleményben majd elmondani, hogy az Európai Uniónak ugye elsősorban itt is a szubszidiaritás elvének figyelembevételével kell javaslatokat és, és mechanizmusokat megfogalmazni. Nyilvánvalóan nem akarunk ezzel elvonni kompetenciát, vagy mélységesen beavatkozni, viszont vannak olyan szélsőséges esetek, amikor az állam maga nem tartja be a saját kisebbségeinek a védelmét ugye most nem akarok konkrét példákkal érni, hogy senkit ne sértsek meg, de voltak olyan esetek, amikor ugye konkrétan a, a Strasburgi Emberjogi Bíróságnak kellett kimondania azt, hogy maga az állam sértette meg azokat a nemzeti kisebbségi jogokat, amiket korábban még a kopenhágai kritériumok keretében elfogadtak. Úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy itt egy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki ezen a téren is. Köszönöm szépen! Ja, vielen herzlichen Dank. Ich... Köszönjük szépen. Akkor emlékeztetnék a határidőkre. Június 22-én így kell benyújtani a módosítókat, és az előadónak és társainak sok sikert kívánok a munkához. Szeptember 24-én lesz erről szavazás. Ha nincs más mondani valónk, akkor mindenkinek kellemes estét kívánok, és holnap 9-kor találkozunk ugyanebben a teremben, és szavazni fogunk. Köszönjük a tolmácsoknak a munkát, és ahogy megígértem, hamarabb befejeztük.